Παρακαλώ να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Kérem, kezdjük el az ülést. Egyetlen témáról fogunk beszélni, a több éves pénzügyi keretről való tárgyalások, milyen, mit tanulhattunk belőle, és mi lesz a jövő. Jan Olbricht a raportőr, úgyhogy tessék öné a szó. Uh, uh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fogom folytatni. Igen, köszönöm szépen. Itt egy saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos véleményről van szó, amelyet a Költségvetési Szakbizottság állított össze. És a Költségvetési Bizottság jelentése a tanulságokra hívja fel a figyelmet. A több éves pénzügyi keret előkészítésének a tanulságait részletezi. Erre egy rövid véleményt készítünk, néhány érdekes elemre felhívva a figyelmet a tanulságok alapján, illetve a több éves pénzügyi keret tárgyalásainak a tanulságai alapján. A probléma a következő. Milyen jelleggel kerülhetjük el, illetve hogyan kerülhetjük el a tárgyalások problémás elemeit a jövőben miközben betartjuk a szerződés előírásait. Tehát a pénzügyi keret tárgyalásainak megvan a maga eljárása és szabályrendszere, a parlament egyetértésére van szükség. A miniszterek tanácsa készíti elő azt az állásfoglalást, illetve a javaslatot, amelyel egyet kell érteni a parlamentnek. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani a következőket. Az első javaslatunk, illetve februárban egy második javaslat, de mindez a szerződési kereteken kívül van. Ezután jön a tanács vitája, illetve a parlamenti vita, követve a parlament politikai álláspontját. És a probléma a következő. Az Európai Tanács javaslata nem felel meg teljes mértékben annak, amit a parlament igényelt, illetve nem ad választ a parlament által feltett kérdésre. És ennek a hátterében a következők vannak. Úgy gondolom, hogy itt két külön eljárásról van szó. Egyrésztről a pénzügyi terv kialakítása szerepel, a másik pedig a jogalapnak a kérdése. Ahhoz, hogy egy európai szakpolitika működjön a programozási időszakban, jogalapra van szükség. És a véleményem az, ezt egyértelműen megfogalmazom, hogy ezt a két kérdéskört jogilag el kell választani egymástól. Tehát külön kell választani a pénzügyi kerettel kapcsolatos egyeztetéseket, a politikai, szakpolitikai kérdéskörtől, illetve a jogalap kérdésétől. Tehát ezeket külön kell kezelni. A kohéziós alap elemzendő. És a kohéziós politikát ki kell mondjuk, hogy a növekedés érdekében szeretnénk felhasználni. A vélemény a következőt fogalmazza meg. A költségvetést mennyiben fenyegeti az a kockázat, amelyet beazonosítottunk. Beszéltem is az életékessel erről, illetve a, erről hallhattunk délelőtt Walter Defától, és tovább toljuk a költségvetés hiányát áttoljuk a következő évre, a későbbi évekre. Tehát ennek megvan az a veszélye, hogy egy ponton nem tudunk eleget tenni a tagállami kifizetési kérelmeknek. Elsősorban a több éves pénzügyi keretnek a jogállásáról van szó, másodszorban pedig az a lényeges, hogy a két eljárást elválasszuk, illetve kezeljük a költségvetés hiányát. Köszönöm. Yes, please. Uh, now the floor to the... Igen, most átadom az árnyék előadóknak a szót. Sanchez Smith, illetve François Alfonsi. Kérdezem François, hogy készen áll-e. Rendben. Cornelia Ernst, akkor első, elsőként önnek. Konstanza Krélnek hívnak Kornélia másik frakcióban van, de ezt hiszem, hogy a, mindenki tudja ezt. Akkor François az előadó oldaláról. Nem, én vagyok a szocialista frakció részéről az árnyék előadó, tehát én akarok -e ez ügyben hozzászólni. Jó, tehát még mindig a szociáldemokrata frakció tagja vagyok, még mindig Konstancénak hívnak, és még mindig árnyék előadó vagyok ebben a témakörben. Na, most viccen kívül a Jan, Jannak köszönetet szeretnék mondani, nagyon gyors munkát végzett, gyorsan kellett ezt az állásfoglalást elfogadnunk, és mindennel, amit mondott, teljes mértékben egyetértek. Egyetlen problémám van, nevezetesen, mi a parlament, mint parlament azt akartuk, hogy együttdöntési eljárásban dönthessünk, és gyakorlatban a Költségvetési Bizottság is ragaszkodott ehhez, annak ellenére, hogy a csúcson az állam és kormányfők másként döntöttek. Ezért elég sok probléma merült föl a triológuson. de én nem tudom, hogy a módosító indítványokban hogyan fogalmazhatnám meg az úgynevezett performance reserve kérdését. Az úgynevezett performance reserve esetében együttdöntési eljárási jogunk volt, és utána a csúcson az állam és kormányfők döntése, és az, hogy mi rábólintottunk a több éves pénzügyi keret szám adataira, azt eredményezte, hogy nem tudjuk technikai szempontból visszautasítani a Performance Reserve elképzelését. Ezt pedig akkor hogyan oldhatnám meg? hogy a pénzügyi eljárásokban hozott döntések ne hathassanak vissza a jogi döntésekre, jogalkotási döntésekre, ezt nem tudom, mert tényleg az volt a célunk, hogy az MFF-et elfogadjuk, és utána csak tartalmi átrendezéseket végezzünk de hogyha ez kihat az egész folyamatra, akkor nem működik a dolog. Nem tudom, fogalmam sincs egyelőre. Lehet, hogy Jan majd kisegíthet, hogy hogyan szövegezhetnénk ezt meg. Ha ezt megteszi, nagyon hálás leszek. Mert <clears throat> a kohéziós politika most megrövidült, igazából ez a lényege az egésznek, és semmi köze nincs ahhoz, amit a bizottság eredetileg javasolt nevezetesen azt, hogy azok a régiók, amik nagyon jól teljesítenek, azok lehetőséget kapnak arra, hogy kiegészítő kifizetéseket hagyjanak, kapjanak. Ez már nem lehetséges, igazából minden elhalasztódott 2020 utánra. Aztán nem tudom, én nagyon jónak tartanám azt, hogyha lenne egy külön bizottságunk, ugyanis akkor az érintett szakbizottságok, ez nem csak mi vagyunk, hanem más szakbizottságok is, akkor a kezdetektől kezdve nagyon szorosan együttműködhetnének, és a költségvetés szám adatait egyeztethetnék, és akkor közösen dönthetnénk. Szerintem megérne egy kísérletet, hogy ezt beleírjuk a szövegbe. Köszönöm szépen! Thanks a lot. Uh, Alfonsi. Köszönöm szépen, Alfonsi. Igen, azt hiszem, hogy annyit elmondhatod, hogy amit Obricht úr megírt, azzal lényegében egyetértek, illetve Konstantin Krél is egyetértően nyilatkozott. A pénzügyi kötelezettségek ugye több évre szólnak, és a hosszú távot is látni kell, különösen fontos ez a kohéziós politika szempontjából. Obricht urat annyiban egészíteném ki, hogy ez energiaellátásnak az átmeneti időszakát meg kellene említeni a harmadik pontban. Ott, ahol a fő célkitűzései szerepelnek a kohéziós politikának, tehát növekedés, munkahelyteremtés, az állami beruházások, és a energiaellátás biztosítása. Tehát ennyit szerettem volna a frakciók részéről elmondani, és egyetértünk. Anders Schmidt, take the floor. Igen, köszönjük. Anders Schmidt asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Ábricht úrnak a jelentését, ami nagyon jól összefoglalja a témát és azokat a problémákat, amelyekbe belefutottunk a 2014-2020-as pénzügyi kerettel kapcsolatban. A tárgyalási kapacitásaink eredményeképp egy jobban érthető anyag készült a polgárok számára, és ez nagyon fontos a demokratikus folyamat szempontjából. Az állam és kormányfők úgy alkudoznak akár a kereskedők a csúcs találkozókon. És nagyon fontos, hogy minden euró megfelelő helyre kerüljön. És szerintem ez az unió működése szempontjából is nagyon fontos. És nekünk az Európai Parlament részéről meg kell védenünk az unió érdekeit a nemzeti egoizmussal szemben. a tanács mandátumát a jövőben a trilóguson is meg fogják erősíteni. Valamennyien megtapasztaltuk már a trilógus során, például a területi együttműködés során is ennek a működését. A tanács és az egymást követő elnökségek nem mozdultak az álláspontjukról. Egy 7%-os változást szeretünk volna elérni, 2,7%-ot sikerült. Az Interreg hitelek esetében a tanács szintén elutasította a kérésünket. Azt gondolom, hogy azt a kevés kis nyomást, amit tudunk gyakorolni, azt meg kell tennünk, és sok sikert kívánok Danuta Hübnernek, Jan Obrichnak, Alan Lamassurnak abban, hogy a lehető legnagyobb hatalmat szerezzünk meg a parlamentnek. Sikerült megőriznünk a jövőbe való befektetést, növeltük az Erasmus-t, a legrászorulóbbaknak nyújtott támogatást, és több pénzt kapott az innováció is ezeket fenn kell tartani, és a lehető legnagyobb hatást kell gyakorolni minden egyes elköltött eurónak a növekedésre és a foglalkoztatásra. A források elosztásával kapcsolatban az egyes években annyit szeretnék mondani, hogy valahogy el kellene érni, hogy az államok őszintén járjanak el, és ne fogjon el a pénz idő előtt. A szolidaritási alapról szeretnék beszélni. Egyre több katasztrófát láthatunk, áradások sújtják jelenleg egész Európát. És az Európai Unió szolidaritás alapja 20 milliárdról 600 millióra csökkent. És ezt elérhetőbbé kellene tenni ezt az összeget azzal, hogy a szabályokat csökkentjük. A tanács által tett vállalásokat tiszteletben kell tartani, és a saját forrásainkat is rendelkezésre kell bocsátani, hogy, és félúton értékelést kell készíteni, hogy a parlament a politikai döntéseit be tudja tartani. És egyes témákról, mint például a szolidaritási alapról még beszélni kell. Köszönöm szépen. Wants... Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Nisztelő jól parancsoljon. Ja, dank, dank u wel. Ik had de tekst van tevoren al kunnen lezen, dus excuus voor... Köszönöm szépen. Volt alkalmam, hogy elolvassam a szöveget, már korábban is láttam azt. Tehát elnézést kérek, hogy csak későn szólok hozzá, de most olvastam el. A negyedik és az ötödik pontot tartom kiemelten fontosnak. Itt egy átmenetet láthatunk, egy új szakaszba fogunk belépni. És itt más nehézségek is felmerülnek, mint eddig, ezért rugalmasságra van szükség és talán egy kicsit el kellene simítani itt a problémákat. De a régi időszak és az új időszak között minden esetre van néhány olyan probléma, amit még nem oldottunk meg. Én nem azt mondom, hogy mindent rosszul csináltunk, vagy hogy amit megváltoztattunk, az semmilyen pozitív hatással nem járt. De vannak még nyitva lévő kérdések, és az erre vonatkozó számok is itt szerepelnek. A Költségvetési Szakbizottság már beszélt nekünk ezekről az eltérésekről, de még nem oldották meg a kérdéseket. És ezek talán később problémákat okozhatnak. Ezért jó megoldásra van szükség, és ezt a megoldást kommunikálni is kell, közölni kell mindezt a polgárokkal. Ez szintén nagyon lényeges. A polgárok csak annyit látnak, hogy a tanács jó döntéseket hoz, de egymástól elkülönítve nem jól kezeli a pénzügyeket. Én azt gondolom, hogy a tanács elég könnyű kézzel járt el, ami a saját kötelezettségeit illeti. Nekik az lett volna a feladatuk, hogy számításokat készítsenek. Tehát ugyanazok az aggájaim nekem is, mint amiket Ian említett az imént. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy félúton teljesen át kell alakítani a rendszert, ezt egyáltalán nem tartanám jó ötletnek. Egyesek ugyanakkor ezt gondolják, és azt mondják, hogy 2018-ban az időszak felénél még mindent meg lehet változtatni, de én nem ezt gondolom. Szerintem mindenképpen van lehetőség a későbbiekben egy reformra, át lehet térni a tematikus koncentrációra, vagy a társfinanszírozásra, vagy egyes konkrét régiókra, de nem kell egy teljes átfogó reformot végrehajtani. Itt most az előadóhoz szólok, és Veronikhoz, hogy adjanak nekem tanácsokat. Ha itt most hiányosságokat észlelünk, akkor arról szólni kell, hogy azt meg tudjuk oldani. Dziękuję. Ja myślę, że można zebrać... Természetesen tudomásul vettem az elhangzottakat, és szeretném azt is elmondani, hogy olyan környezetet kívánunk teremteni, ahol az Európai Tanács, ahogy az a szerződésben is szerepel, időben el fog készíteni először is egy pénzügyi kilátást és egy tárgyalási mandátumot és ez kerül majd a miniszterek tanácsa elé. És itt meg, meg is áll az ő felelősségük, tehát elkészítik a tárgyalási mandátumot, és utána következik a trilógus. És ez azt jelenti, hogy a tényekből kell kiindulni. Ahogy azt Konstanz is mondta, Az a kérdés itt, hogy milyen eredményt várunk, milyen teljesítményt várunk el. Tehát mit várunk a kifizetésektől? A tárgyalási felhatalmazást a miniszterek tanácsa úgy tekinti, mint egy kötelességet, valamiféle korlátozó tényezőt. Ugyanakkor számunkra, a parlament számára ebben semmiféle korlátozás nincs ebben. Ez egy felhatalmazás, amit a miniszterek tanácsa kapott meg. Most tehát az a fontos, hogy előre lássuk, mi fog történni a következőkben. A kifizetéseket körülbelül egy év után fogják elutasítani, és itt most az a kérdés, hogy a rendelet szövegében mi szerepel. Kostasz nagyon helyesen utalt is erre. Tehát ez az a e, légkör, amelyben a tárgyalások zajlanak. És valamiféle e, döntést már hoztunk is, vagy legalábbis most úgy tekintjük, mintha már hoztunk volna döntést. De azt el kell mondjam, hogy egy tárgyalási mandátum az nem azt jelenti, hogy már a döntés is megszületett. Követni kell a megfelelő folyamatot. Meg is kell szervezni a tárgyalásokat, de az, hogy szervezünk ilyen alkalmakat, az nem azt jelenti, hogy már a döntés is megszületett. És ennek egyébként jelentős politikai kihatásai is lesznek. Beszéltek többen az energiahatékonyságról. Ez valóban egy nagyon jó kérdés. Sánchez Schmidt asszonynak válaszolnék ezzel kapcsolatban. Én annyit tudok mondani, hogy én a Költségvetési Szakbizottságnak is tagja vagyok, és Ilyen minőségemben én a kohéziós politika konkrét számadataihoz is hozzáférek, de más szakbizottságok nem kapják meg ezeket az adatokat. És a bizottság elküldte ugyan az adatait a, a Költségvetési Szakbizottságnak, de szerintem azt nekünk is el kellene, hogy küldje. Én megvizsgáltam ezeket az adatokat, és én azt gondolom, hogy erre mindenkinek joga kéne, hogy legyen. Én csak azért tehettem ezt meg, mert a Költségvetési Szakbizottságban is dolgozom, és van itt még egy probléma, a területi kohézió, ahogy Mári Terez is mondta. 7%-ot kértünk, aztán pedig 6%-ot. Ma pedig, ha a jelenlegi programokat nézzük, akkor eh, rettenetesen, iszonyatosan alacsonyan vannak ezek a számok. A tanácsnak az volt az érve, hogy nem növelheti a területi eh, együttműködés eh, keretszámait, ugyanis erre nincs lehetőségük. Méghozzá azért, mert hogy ezen a területen olyan alacsony eredményeket tudtunk csak felmutatni. Tehát kontextusba kell helyezni ezeket a tényeket is. Lambert kolléga beszélt a visszautasított kifizetésekről. Ma délelőtt már beszéltünk arról, hogy konkrétan mennyi kifizetést nem kaptak meg a kérelmezők. És a Költségvetési Szakbizottság tagjaként én azt látom, hogy több mint 120 milliárd euróról van itt szó. tehát az adott időszaknak egy elég jelentős százalékát eh, teszi ezt ki. 120 eh, milliárd euróról van itt szó, tehát, és ezt eh, valahol fel kell tüntetni, ennek valahol működnie kell. A 2013-as évre vonatkozóan még vannak kifizetési igények, de 2014-ben nem csak a kifizetési igényeket fogjuk kielégíteni, nem csak arra az évre tehát, hanem már 2015-tel is foglalkozni fogunk. Tehát ezt a kérdést mindenképpen szabályozni kéne. Hatalmas problémákkal küzdünk itt meg, és ezeket meg kell oldani. Thank you, Mr. Albrecht. Köszönöm, Albrecht úr. A határidő holnap dél, mert február 24-én szavazunk. És most négy óráig felfüggesztem az ülést, és négykor folytatjuk a szavazással. Dear colleagues, I would like to start the meeting before we vote. We have point six. Kedves kollégák, még hátra van a hatos napi rendi pont, amely a, arra vonatkozik, hogy hat hónapra kiterjesztenék az alkalmazási idejét annak, hogy a jövedéki adót csökkentett mértékben alkalmazzák Madeirán az alkoholra és a dohánytermékekre. Nos, ez egy speciális státusz Madeirának, a régióban tapasztalható helyzetnek megfelelően, amely megnövelt közlekedési költségekkel áll szemben, és egyéb hátrányokkal, és így a fejlesztéseket ez hátráltatja, és az ilyenfajta régiók speciális eljárásokat kérelmezhetnek. Az egyik ilyen a jövedéki adók az Azori-szigeteken és Madeirán. Ez egy nagyon különleges jogi eljárás, mert a parlament csak konzultáns szerepet játszik, tehát mi igazából csak véleményt nyilvánítunk. A tanács dönt. A koordinátorok egyetértetek abban, hogy az egyszerűsítést eljárást alkalmazzuk, az eljárási szabályzat 46-os cikkének megfelelően, ami nem teszi lehetővé a módosítók beadását, de csak igennel vagy nemmel kell válaszolnunk a bizottság javaslatára. Tehát a szakbizottság, önök hajlandóak-e arra, hogy egyszerűsített eljárást alkalmazzunk? Ha igen, akkor <clears throat> pozitív véleményt nyilváníthatunk a tanács felé. Ezen kívül szeretném Önöket tájékoztatni, hogy Portugália egy hasonló derogációt kért a jövedéki adók tekintetében, de sokkal hosszabb időszakra. Viszont az Európai Bizottság ez év júliusával új szabályokat fogadott el, és így a döntés az, hogy Portugáliára vonatkozóan 6 hónapos a határidő, és utána új szabályok lépnek életbe, azt illetően, hogy hogyan kérhetik az állami segély folyósítását ezen a területen, és általában a tagállamok hogyan támogathatják a fejlesztéseket az ilyen hátrányos helyzetű régióban. Tehát még egyszer, az én kérdésem a következő. Valaki szeretne még hozzászólni? Igen. Igen. Köszönöm szépen. A múltkor, amikor ilyenfajta jelentést kaptunk, akkor már hangot adtam annak, hogy nem támogatom ezt a fajta eljárást. Annak örülök, hogy csak hat hónapról van szó. Ön úgy értelmezi ezt? hogy amikor majd júliusban érvénybe lép, akkor megint áttekinthetjük, és tényleg lesz szavunk, vagy csak egyszerűen megint csak véleményt nyilváníthatunk. Elnök. Ez két külön dolog. Ez helyileg termelt és helyileg fogyasztott italokra vonatkozott, tehát itt export nem érintett. It only to the July or... A másik pedig júliusban a hat hónapos határidő illetően az fog történni, hogy a bizottságnak muszáj velünk kapcsolatba lépni a tanács döntését illetően, és az új regiszakbizottságnak majd akkor foglalkoznia kell ezzel, és véleményt kell nyújtania de hát majd meglátjuk, mert mondom, a szabályok újak lesznek júliusban, és a bizottság szabja meg, hogy mik lesznek ennek a szabályai. a Belke asszony, nem tudom, nagyon baszk hangzású a neve. Elnök asszony. Én úr vagyok egyébként, nem asszony, de ez egy nagyon különleges jelentés, nem tudok mit hozzátenni, úgyhogy támogatjuk. Elnök, akkor ha jól értelmezem, akkor senki sem ellenzi az egyszerűsített eljárást, ez pedig azt jelenti, hogy lezárjuk ezt a pontot, és pozitív véleményt adunk. Köszönöm szépen! Most pedig a hetes napi rendi pont, ami a szavazás. És először teszteljük a gépeket, kérem mindenki helyezze a szavazókártyáját. És megnyitom a szavazást. Megnyitom. The votes closed and, um, okay. Lezárom a szavazást, tehát akkor kezdhetjük az érdemi munkát. Elsőként Yunus Omadzsi jelentést tervezetét fogjuk szavazásra bocsátani. Szóbeli módosító 29-es, van-e, aki ellenzi? Akkor elfogadtuk. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azt hiszem. 33-as módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk, 35 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk, 34 és 6 egyben mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 44-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 29-7 arányban. 45 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 52, azt törölték. 52 mellette, pontosabban törlés az 52, tehát ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást és 17-18 arányban elutasítottuk. 53-as módosító. Az fogyott. De nem, 53 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Le is zárom a szavazást, és tényleg elutasítottuk. Következik az 54 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 oka fogyott, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64 első rész tehát 64 egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, tehát 64 per 2-es. Lezárom, elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66 és 7 egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette Ellenőrizzük a 77-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Le is zárom, és elutasítottuk. 78-as mellette ellenőrizzük, azt is elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 19-18 arányban, 79 mellette, azt is ellenőrizzük elektronikusan. Elnézést. Úgy tűnik, meggondolták magukat egyesek, tehát elfogadtuk 80-as ellene, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es nem az oka fogyott, tehát 91-es módosító következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100-as mellette ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a százasról. Lezárom. És elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122 szóbeli módosító ellenzéje valaki, ha nem, akkor így szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 123 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 124 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 125 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129 és 130 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító 131-es ellenzéje valaki, amennyiben nem, akkor így szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 134-es mellette ellene. Lambert úgy instruált, hogy igennel szavazzak. Tehát támogatom 134-eset, úgyhogy ezt elfogadtuk, 135 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 136 7 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 138 mellette ellenőrizzük elektronikusan a 138-ast. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Lezártam. 18 arányban elutasítottuk. 139 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146 és 7 egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 149-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 150 tessék, elutasítottuk helyesen, javítja magát az elnök asszony. 152 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 154 és 5 mellette ellenőrizzük ezt a kettőt. Megnyitom a szavazást, 154-155-ről szavazunk. Lezárom a szavazást, és elutasítotok. Mi is volt ez? 157. Nem, javítja magát az elnök, azt mondja 156, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 157, mellette, de ellenőrizzük, megnyitom a, a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 158, 158-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések, egyes és hármas azonos mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, ötös hatos mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Tovább lépünk, preambulum bekezdések 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, illetve 3-as kompromisszum. Csalni akartam, de nem engedték, tehát 3-as kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk, és most jön a 23-as mellette. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és tényleg elutasítottuk. 24 mellette, ellenem, tartózkodik, elfogadtuk. 25 mellette, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 27, és 8 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 31-2 arányban, úgyhogy gratulálok. Georgios Stavrakakis vélemények következik a mentesítésről 2012 vonatkozásában. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A módosított vélemény egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Köszönöm. And now we have it. We have again 10 minutes. I have to announce, right, 30. Be kell jelentenem az eredményt, tehát 33 igen szavazat mellett és ellenszavazat nélkül, bár néhány tartózkodóval elfogadtuk. I don't know whether we already have the... Nem tudom, hogy itt vannak-e a szakértők a meghallgatásra. I don't see anybody. Uh, Kedves kollégák, két tartalmi napi rendi pontunk maradt még. Makroregionális stratégiákról az egyik a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, a másik pedig az új uniós stratégiával függ össze. Úgyhogy várjuk az illetékeseket, a vendégeinket. Hogyha feltűnnek, akkor kérem jelezzék, és folytathatjuk. You want to speak? Yes, uh, Jan Albrecht. Albrecht úr. Session. We are in session. Yes. Yeah. Jan, parancsolj. Egy kérdésem lenne ugyanis az ülés első részében ez szóba került. Tehát én a Költségvetési Szakbizottság tagja vagyok, és én megkaptam a bizottságtól az összes információt a strukturális alapokkal kapcsolatban. Ebben minden részlet szerepel. Azt hiszem, hogy a Regi Szakbizottság tagjainak is meg kellene kapniuk ezt. Ebben minden benne van, minden ország, minden kifizetése, minden vállalás, tehát minden. Tehát azt próbálja, azt szeretném mondani, hogy szégyen teljes, hogy ezt a Regi nem kapta meg. Én azt gondolom, hogy nem csak a költségvetésének, hanem a Reginek is meg kellene küldeni ezt az anyagot. Nuriát látom, mondja az elnök. Most egy olyan kérés hangzott el, hogy amit a Költségvetési Szakbizottság megkap, azt mi is megkapjuk. De meg, megvan elektronikus formátumban is? Vagy csak papíron? Igen, azt hiszem, hogy elektronikusan is megvan. Akkor a titkárság foglalkozik majd ezzel, mindenki megkapja majd elektronikusan. Az elnök is.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 Please, Brit Marie, we are waiting for you, Jens. Kérem, Mari, rád várunk. Kedves kollégák, szeretnénk most a bizottságunknak bemutatni egy kezdeményezést, egy új balti tengerre vonatkozó stratégiát. Brit Mari Söderberg Torstenson van itt velünk, ezen kívül Marta Hozer Kocmil, a Sztyecini Egyetem Vinet Center of Excellence képviseletében, és Eva Rumninska Zimni, a Nemzetközi Női Fórum, a Warsaw School of Economics képviseletében. Eldönthetik, hogy ki szeretne először hozzászólni, de ha jól tudom, akkor Brit Mari lesz az első, aki hozzászól. Is it now? thank you. First of all, Először is szeretnék őszinte köszönetet mondani azért, hogy lehetőséget kaptunk a szakbizottság ülésén való részvételre, és hogy bemutathatjuk önöknek a nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket, amelyek valóban nagyon fontosak az Európai Unió jövőbeli fejlődése és a regionális politika szempontjából. Lehet, hogy már volt ezzel kapcsolatban egy zászlóshajó projekt. Ez a gondolat az Interreg tőkésítési projekttel kezdődött, ami 2010 és 2011 között zajlott. Kilenc regionális operatív programterületen nyolc ország vett részt, észak, dél, nyugat és kelet Európából is. És koncentráltunk arra, hogy hogyan lehet szakpolitikai ajánlásokat megfogalmazni a jövőre nézve az Európa 2020 stratégia jegyében. Ez a szociális és regionális alap is magában foglalja. Most készült egy szakpolitikai ajánlás és ezen kívül jó gyakorlatokat is összegyűjtöttünk Európa számos országából, a szociális és a regionális alappal együttműködve. Az érintett régiók cselekvési terveket készítenek, amelyek biztosítják azt, hogy a nemek közötti egyenlőség valóban megvalósul. Az Európa 2020-as stratégia következő fordulójában és ez egy négy tengelyű stratégia volt, tehát a kutatók, a civil szervezetek, mint például a, a kutatóközpontok, a politikusok, illetve a magánvállalkozások is részt vettek ebben. A balti tengeri térség partnerségi platformja, amely a nemek közti egyenlőséggel és a gazdasági növekedéssel foglalkozik, azon alapul, hogy valódi eredményre jussunk, és hogy azt az eredményt végre is tudjuk hajtani. Egy ilyen stratégiának az innovációra kell fókuszálni a gazdasági növekedés érdekében. A svéd intézettől érkezett a finanszírozás, és a svédek voltak a projekt gazdák is, a Nemzetközi Női Fórummal együttműködve. A Szecini Egyetem és a Warsaw School of Economics is részt vett a munkában. És azt találtuk ki, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehetne innovatív eredményeket elérni a balti-tengeri térségben, és hogyan lehet partnerségi platformot létrehozni. A Balti-tengeri régióban ezt a Winnet Center of Excellence koordinálta volna 2013-tól kezdődően. És szerettük volna a nők szerepét megerősíteni a gazdasági növekedésben az innováció, a technológia és az infokommunikációs technológiák keretein belül. Ebben az évben merült fel az az ötlet, hogy a Balti-tengeri térségben egy zászlóshajó kezdeményezést indítsunk. Erről 2012. szeptemberében született meg a döntés Varsóban. És ekkor találtuk ki, hogy hogyan folytassuk a munkát. Észtország, Lettország és Litvánia, valamint Észak-Németország és Dánia is bevonultott a munkába. Az volt az átfogó célunk, hogy növeljük a jólétet. Ezen belül az al célkitűzés az volt, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió balti tengeri térségéhez, és ott megvalósítsuk az Európai 2020-as stratégiát. És ebből eredeztethetőek a prioritások is, amelyek magukban foglalják a horizontális cselekvést és az innovációt. Az alprioritás a prioritást élvező területeken működő kis- és középvállalkozások, ezen kívül az oktatási ágazat és az infokommunikációs technológiák. Az volt az ászlósájú kezdeményezés célja, célja, hogy az innovációs politikákat újra alkossuk, úgy, hogy azok nem elközti egyenlőség perspektívájából hangolják össze a szociális és technológiai dimenziót át akartuk gondolni a meglévő definíciókat, és ezek helyett jobb javaslatokat akartunk kínálni. Ajánlásokat és cselekvési tervet akartunk megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a, a nemek perspektívát hogyan lehet az innovációba beépíteni ezek ebben a térségben. És olyan megjegyzéseket is kaptunk, hogy a konkrét eredményekre kell koncentrálnunk, és ezt én is nagyon fontosnak tartom. Egy ilyen konkrét eredmény lehet az, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg politika alkotók számára arra vonatkozóan, hogy hogyan építsék be a nemek közti egyenlőséget stratégiáikba és cselekvéseikbe. Az és a jövőképünk része volt, hogy a kezdeményezés mintává váljon más makrorégiók számára, miután a Balti tengeren teszteltük azt. Más szóval, ez a zászlóshajó gondolat reményeink szerint át fog terjedni más makrorégiókra is. Svédországban, Stockholmban fogjuk február 27-én az első ülést megtartani a zászlóshajó kezdeményezés előkészítése során. És ennek a rendezvénynek a házigazdája a partnerségi platform lesz. Amit itt látnak, az már szerepel a Balti-tengeri régió stratégiájában, és így hangzik. A stratégia sikeres végrehajtása megköveteli azt is, hogy egy nemi perspektívát vezessünk be az irányítási rendszerbe, illetve a cselekvési tervbe is. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió szíve. A gazdasági és üzleti előnyök, amelyeket ebből nyerhetünk, szintén jelentősek. Ebben a térségben a célkitűzések eléréséhez fontos, hogy teljes mértékben kihasználjuk mind a nők, mind pedig a férfiak tehetségét és kapacitásait. Ez most is szerepel a stratégiában. Köszönöm szépen! Uh, good afternoon. Um, my name is Marta. Jó napot kívánok! Márta Hozel Kocsmiel vagyok, a Csecsini Egyetemről. A gazdasági és biznesz uh, fakultásról, és Vinet Swedennel, a kitűnőségi központtal együttműködve most hozzuk létre a balti országokban a kitűnőségi központot. Nagyon sokat egyeztethetnénk arról, hogy mi a kapcsolat a nemek és a növekedés között, de csak az alapgondolatokat osztom meg. Rövid az előadásom. Arról szeretnék beszámolni, hogy mi a kettő területnek az összefüggés a balti tenger térségében. 95 és 2012 között az egyfőre eső real GDP egyre nőtt, bal oldalon látható, jobb oldalon látható növekedési ráta. Látható, hogy a globális válság során visszaesett a növekedés. A legtöbb balti tengeri országban E a nemi egyenlőségi index nőtt, ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb volt az egyenlőség. A számítási módszert a UNDP szolgáltatta egyébként. 2010-ben azonban néha visszaesett az index Lengyelországban és Lettországban. Ez azért történt, mert a válság alatt kevesebb nőt vettek állásba föl. Ha figyelembe vesszük a növekedést és a nemi egyenlőségi indexet, akkor láthatjuk, hogy a megfelelés nagyon erős és pozitív, egy főre kivetítve. Nem, javítom magam, nagyon erős, de negatív ez azt jelenti, hogy minél magasabb a növekedési ráta, annál alacsonyabb a nemek egyenlőségi mutatója. Ugyanakkor a GEI mutató és a GDP egyfőre kivetített értéke között pozitív az összefüggés. Két csoport azonosítható be, az egyik a jobb létben élők, a másik, ahol ö, a jólét nem olyan elterjedt, ott a nők sokkal kevésbé járulnak az a növekedéshez. Miért? Mert az idejüket másképp osztják fel, ez látható. A Baltikum országaiban, minden EU-s tagországban Igaz az, hogy sokkal kevesebb időt töltenek a nők fizetett munkakörben, mint fizetetlen munkával. Így aztán mi a három angolul R szabályt alkalmazzuk, mi szerint gondoljuk újra az elképzelést, regisztráljuk a fizetett és fizetetlen munkaidő arányát, és nézzük meg, hogy hogyan lehetne a fizetetlen munkát fizetett munka köré alakítani. Ez csak egy kis része a Vinet központ által végzett munkának. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a svédországi szervezettel együttműködhetünk, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagy szakértőkkel dolgozhatunk együtt. Hogy ismertessem önökkel, hogy mit tesz ez a központ. A Baltikum régióban a szakértőket fogja össze, hogy a nemek innováció és növekedése kapcsolatos kutatásokat végezze. Köszönöm szépen! Hát, okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretném mondani ezért a lehetőséget. Eva Rumizga Zimni vagyok. A Varsói Nemzetközi Női Fórumtól jöttem. Szakértőket és tudósokat fog ez össze. Szeretném azzal kezdeni, hogy a regionális politika csak akkor hathat ki a munkahelyteremtésre és a versenyképességre, ha először a makrorégió elképzelést fogadjuk el, ez egy új megközelítés, másodszorban. A nemi perspektívát, ami eddig hiányzott, beillesztjük a kirakós játékba. Ha makrorégiós elképzelést alkalmazzuk, akkor látjuk, hogy a Baltikum terében a makrorégió az egy tény. Például a Duna régió, vagy Dél-Kelet-Európa, itt az együttműködések, ezek külső stratégiák, beavatkozások nélkül spontán alakultak ki a fő célkitűzések, a növekedés és az innováció, ezek a fő célkitűzések. Ebben a két célkitűzésben azonban nincs nemi specifikus perspektíva. Én úgy gondolom, hogy az EU-s modell a Baltikumra vetítve új megközelítést mutathat a makrostratégiák részére, és jó példát mutathat a nemzetközi és a helyi stratégiák számára. Nézzék meg a balti tengeri stratégiát. Ez új kezdet, de még nem teljes. Vannak bizonyos elemei, például a KKV tevékenységét illetően, ahol már jelen van a nemi perspektíva, más területen egyáltalán nincs jelen, ez pedig azért van, mert nincsenek operációs programok erre nézve. Úgyhogy szerintem itt az ideje annak, hogy ezeket a projekteket megvitassuk. Nézzük meg az úgynevezett női faktort egyértelmű, hogy sok helyen felismerték ezt, hiszen a nők egy új munkaerőforrás. Innovation and creativity. You cannot have... Innovációt és kreativitást hoznak magukkal. Nem lehet megvalósítani az intelligens gazdaságot, ahol csak férfiak a szereplők, nem diversifikált résztvevőkre van szükség. Végül Vivian Redding biztos asszony is mondta, nem engedheti meg magának Európa, hogy jól képzett házi asszonyokat rejtegessünk eh, azokban az országokban, ahol válság van, ez nagy pocséklást jelentene. Nagyon fontos a hátrányos régiókban megvizsgálni a nők helyzetét, látható, hogy a nők a fő vezető erők itt, például Sziléziában, Lengyelországban, a szénbányászat területén igazából 45 éven felüli nők fogják a népességet jelenteni, mert a férfiak elvándoroltak. Ez igaz például Olaszország bizonyos hegyi területeire nézve is, itt munkát lehetne teremteni, KKV-kat turizmusba és a kisvállalkozásokba bevonni a nőket. Aztán, ha megvizsgáljuk a nagy stratégiákat, Európa 2020, a 14-20-as nemzeti stratégiák, azt látjuk, hogy nagyon kevés dolgot tartalmaznak a nemi perspektíváról. A lengyel nők kongresszusa a 2014-2020-as Vojevocsipi helyi stratégiát vizsgálta meg, és azt találtuk, hogy az okos specializáció egyszerűen nem veszi figyelembe a nemi perspektívát ha megkérdezik, hogy miért. Alapvetően a fő ok az, hogy ez nem része a gazdaságnak, azt gondolják az emberek a közgazdaságról, hogy ez nemi semleges, neutrális. És nem tekintik tradicionálisan a stratégia részének ezt az aspektust ha megvizsgálják a stratégiákat, láthatják, hogy vannak ennek nemi elemei, de valahogy nagyon mesterségesen szuszakolták bele, és ez nem integrálja a kérdéseket, és nem felel meg a stratégia a kicélkitűzéseinek, a programoknak, és a sikerrátába sem mér, és ban sem mérhető. Lengyelországban például Vojevodshipban lehetne mérni, hogy hány állást teremtettek, igen, de akkor nem tudjuk megkülönböztetni, hogy hányat nők és hányat férfiak töltöttek be. Tehát mindig csak teljes számadatokat kapunk, nincsenek lebontva. Tehát ezek mind mutatók lehetnek a finanszírozásra, és láttuk, hogy nem működött jól az előző terminusban sem, amikor igazából az egész finanszírozás 7-8 százaléka volt az, amely valóban nem specifikus finanszírozást kapott. Ez kicsit ellentmondana annak, hogy a nemi aspektus annyira része lenne a növekedésnek. Végül a közgazdászok és a nemi aspektus szakértői gyakran nem értenek egyet, nincsen közös átfedő platforma. Tehát nagyon fontos lenne az a Baltikum számára, hogy egy ilyen platformot hozzanak létre. Annak érdekében, hogy a közös nyelvezet kialakulhasson. Természetesen, hogyha a döntéshozatali szinten több nő lesz, az nyilván segíteni fog. Hát nem akarok részletekben menni, de például az irányító tanácsokban, a cégeknél a nők aránya csak 3%. Úgyhogy végül hagy fejezzem be azzal, hogy mik a kihívások 2011 és 20 között. Szerintem az, hogy a nemi perspektívát belevegyük a gazdasági stratégiába és politikákba. Ez hogyan valósítható meg, hogyan köthető össze ez az elképzelés az okos gazdasággal a Baltikum térségében, aztán partnerséget és dialógust kell kialakítani a résztvevők között, be kell azonosítani azokat a sikermutatókat, amelyek lebonthatók nemi aspektus szerint. Aztán segítenünk kell az országokat abban, hogy specifikus ajánlásokat tehessenek. Szerintem pont most hallottuk, és a Vinet központ továbbra is segít minket és reméljük, hogy három év múlva, ez előkészítési időszak, más régiókkal megosztható tapasztalataink is lesznek. Dél-Kelet-Európával vagy a Duna régióval. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most Ján Obricht úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Akkor ismét lengyelül folytatom. Tehát azt szeretném elmondani, hogy mivel meghívott vendégeink lengyelek, ezért is használom az anyanyelvemet, három észrevételem van. Szeretném, hogyha rávilágítana egy konkrét területre ez a kérdésem. Hogy érti azt, hogy fizetett, illetve nem fizetett munka keretében valósulhatnának meg ezek a célok? Ez pontosan mit akar? és hogyan vázolná az összefüggést a fizetett, illetve nem fizetett munka között. Másodszorban ez a kérdés talán provokációnak tűnhet, de nem annak szánom. Tehát a kérdés férfi, illetve női nézetben is érvényes, hogyan látja a nemek közötti egyensúlyt. Vannak-e kifejezetten női megközelítésű kérdések? Tehát nem úgy értem, hogy férfiak nem végezhetik az adott munkakört, de ma vannak tipikusan nők által végzett munkaterületek, munkakörök. Hogyan látja ezeknek a jövőjét? ami a makrorégióknak a szintjét, illetve konkrétan a Baltikumot illeti, azt gondolom, hogy a nőjogi szervezetek jó lenne, hogyha kimutatnák, különösen az európai szakpolitikák terén, a kohéziós politikában többek között, hogy mit is jelent pontosan a férfinői egyenlőség, illetve hogy milyen kemény korlátok merülhetnek fel, mondjuk az egyéni élettervek szintjén. A nemek közötti egyenlőség nekem úgy tűnik, hogy sokszor felületes válaszokhoz vezet, illetve meglehetősen mesterkélt megoldásokat eredményez. Nem tudom, hogy a különböző projektekre, illetve tervekre ez milyen kihatással jár a nemek közötti esélyegyenlőség. Mondjuk itt konkrétan Sziléziát képzelem el, magam elé képzelve Sziléziát, és mint kiválósági központot. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen patriarchális modellt követő terület. A nőnek otthon van a helye, ugyanakkor a munkaerőpiacon is részt kell, hogy vegyen a nő, mert így tud megfelelni a kihívásoknak. Tehát ennek a fogalomnak a meghatározására szeretném, hogyha fényt derítenének. Vegyük mondjuk egy autópályának az esetét, amely eh, összeköt A és B pontot egymással. Ezen az autópályán, ennek az építésén dolgoznak férfiak és nők és az autópályát magát férfiak és nők is használják. Tehát néha egy ilyen projektet érvként használnak fel, hogy az autópálya építés elősegíti a férfi-női egyenlőséget, de szerintem ez teljesen mesterkélt érvelés. Tehát nekem úgy tűnik, hogy az indokolás sokszor elégtelen. Elnök, köszönöm szépen, Jens Nielsen. Igen, Én is az anyanyelvemen használom, szólok hozzá, hogyha a kollégám is ezt tette. Tehát elsőként egy kérdést szeretnék feltenni. Hogyha makroregionális zászlós hajó projekteket nézzük, akkor ezeknek az egyik céljuk az kellene, hogy legyen, hogy a helyi, illetve regionális szintre eljussanak a tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok. Tehát, hogy ami EU szinten, uniós szinten elérhető, az a régiók szintjére is kerüljön -e, hogy segíthesse a helyi, illetve regionális projekteket. A makroregionális projekteknek ez kéne, hogy legyen az egyik célja. És szeretném megerősíteni a magam tapasztalatai alapján, hogy Észak-Svédországban például szintén az a helyzet, hogy ez a kérdés, ez fontos volt a 90-es években, minimum 6 évig végeztünk egy olyan projektet, amely a női vállalkozások elősegítésére irányult. És nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk. Először is beépült a programozásnak a fősodrába. Általános szemponttá vált. És hogyha utólag értékeljük a helyzetet, akkor elmondhatjuk, hogy azok a nők, akik a vidéki területeken vállalkozásokat indítottak, kitartóbbnak bizonyultak, illetve a vállalkozásuk életképesebb lett, mint a férfiak vállalkozásai. Tehát a női kisvállalkozók valószínű, hogy kölcsönösen támogatják egymást, és nagyobb mértékben teszik ezt, mint a férfiak. Tehát pozitívumok jelennek meg, és ennek a tapasztalatnak a beépülése megtörtént, tehát mainstream vált. Köszönöm. Van Nistelrooy úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Ebben a régióban, a Baltikum térségében tudjuk, hogy milyen dimenziók, illetve esélyegyenlőségi kérdések jelennek meg női szemszögből. Tehát csak röviden szeretnék arra kitérni, hogy a régió tagállamainak a megközelítése mit jelent a női esélyegyenlőség szempontjából. Úgy vélem, hogy megvan a helye egy stratégia elkészítésének, illetve végrehajtásának, és egy sor tagállam kellene, hogy elkészítse a stratégiát, illetve végre is kellene hajtani. Mondok egy példát, az oktatás egy megfelelő célterület, és nagyon sokat kell még tenni, hogy valóban megváltozzanak a dolgok. Köszönöm. Thank you very much. I pan Jacek Kurski, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Kurski képviselőnek adom meg a szót. Dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm, elnök asszony. Nem találom teljesen világosnak a kérdést lengyelként természetesen nagyon örülök, hogy itt példaként szerepel Lengyelország, illetve hogy hallhattunk egy sikeres projekt tapasztalatairól a kollégáktól. Másrészt viszont ez a kérdés, amelyel foglalkozunk ma, bizonyos fokig nehezen megfogható. A lengyel társadalom többsége ugyanis úgy teszi fel a kérdést, hogy az uniós tagságot helyesnek tartja Lengyelország számára, de valójában nem ilyen lovat akartunk, nem erre szavaztunk lengyelként. Én attól tartok, hogy Schumann forog bőven a sírjában, hogyha ma elmereng az uniós állapotokon. Például a vállalkozások, a munkavállalók szabad mozgása szerepelt az alapértékek között, és ez nem egyfajta fiktív ideológiai értékrend volt. Márpedig utóbbi terjed, és egyre károsabb uniós szinten. Én realista vagyok. Azt gondolom, hogy az európai építkezést meg kell védeni, de kerüljük el a túlzásokat, a vadhajtásokat a nemek közötti egyenlőség kérdését illetően, hogyha a regionális politikában vizsgáljuk, illetve a kohéziós politikában, a Baltikumban, akkor egyszerűen nem gondolom, hogy ebben nekünk nagy beleszólásunk lenne, vagy hogy hosszasan kéne vele foglalkoznunk. Fontos hogy a tagállamok odafigyeljenek arra, hogy a nők szakmai pályafutásuk során sikert érhessenek el, fejlődhessenek, illetve a gyermeknevelés terén is megfelelő megoldásokban részesüljenek. Mondjuk legyen szó akár lengyel vagy brit nőkről. Két és fél gyermek az átlag Nagy-Britanniában, Lengyelországban viszont 1,5 ugyanez az átlag. Tehát ebből felmerülnek, adódnak különböző kérdések. Az Egyesült Királyságnak 500 fontot kapnak havonta, Lengyelországban pedig mondjuk 25 zlotyit. Óriási az eltérés az anyagi támogatásban. Most Gdanskról beszélek konkrétan, a balti térség keleti területéről, illetve déli részéről. A Baltikumban élők nem azt várják el tőlünk, amit kapnak, nem ideológiai szabályozást szeretnének, hanem gyakorlatilag megoldást. Tehát a társadalomban a nőknek fontos részt venniük, de nem ideológiailag Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottságot kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni, de a magam részéről Kurszki úrnak szeretnék még röviden válaszolni. A nők gazdasági potenciált testesítenek meg, és csak az utóbbi időben kezdtük felhasználni ezt a lehetőséget. És talán ez a 25-500 eurós vagy fontos összehasonlítása volt egészen pontos. Átolom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy a balti tengeri régióra vonatkozó stratégia nagyon sok komoly kérdéssel foglalkozik, és egy olyan horizontális elvet is felvett, ami nem más, mint a nemek közti egyenlőség. És arról is szó van itt, hogy hogyan kell ezt ebben a régióban megvalósítani. A bizottság is támogatta ezeket a kérdéseket, amikor a cselekvési tervet elkészítettük. Több olyan projekt is van, amelyet támogatunk az oktatási kritériumon belül. Hallottuk, hogy valaki felvetette az oktatás problémáját, ezt is kezeli a fellépési terv. És vannak más kezdeményezések is, amelyekre megoldást keresünk. És a stratégia megpróbál ezekre is választ találni. Az innováció, a KKV-k és az oktatás, ezek mind összhangban vannak, és egyfajta klaszterben működnek együtt. És még egy dolgot tartanék fontosnak, az irányítás témáját. Talán tudják is, hogy a bizottság egy tervezeten dolgozik, amit remélhetőleg májusig el is fogadunk. Ez a makroregionális stratégiák irányítására vonatkozik. Tartalmazza, hogy hogyan kell ezt, ezeket a stratégiákat végrehajtani, és hogy hogyan kell azoknak az országoknak eljárniuk, amelyek rendelkeznek ilyen stratégiával és ezeket a kérdéseket úgy kezeljük, hogy az irányítás különböző szintjein próbáljuk az érintetteket rávenni, hogy sajátjuknak érezzék a projekteket. A bizottság javaslatot fog tenni arra is, hogy hogyan lehet ezeket a horizontális típusú kérdéseket jobban megoldani az egyes területeken. és lesznek még fórumok, platformok is, ahol ezt az együttműködést meg lehet valósítani. És ennek révén készülnek majd javaslatok a felmerülő kérdésekre. Tudom, hogy a Vinet központ már tavaly jelen volt egy ilyen fórumon Vilniusban, és ez is egy módszer a civil szervezetek számára, hogy ráirányítsák a figyelmet saját agájaikra, és kiszélesítsék a vita témakörét egy ilyen fórumon. És szeretnénk is ösztönözni a civil szervezeteket, hogy amilyen gyakran csak tehetik, vegyenek részt azokon a találkozókon, amelyekre meghívást kapnak, és vessék ott fel ezeket a kérdéseket. Végső soron pedig nagyon fontos az, hogy terjesztenünk kell azt, amit most kísérleti projektként harangoztunk be és természetesen fontos lesz majd használni azt is, amit most kialakítunk makroregionális stratégia címén. Tehát fontos lesz majd, hogy az ebből levont tanulságokat más makroregionális stratégiákba is beépítsük. És így lehet ezeket a különböző stratégiákat jobban megvalósítani. Már négy ilyen stratégia van, köztük a Duna stratégia és az Alpok stratégiája. Tehát a jövőben eh, kétségkívül egy horizontális stratégiává eh, válik majd ez a kérdés. És minden európai programban megjelenik majd egy erre vonatkozó utalás. Elnök, köszönjük szépen. Most eh, szeretném a Vinet beli kollégákat megkérni, hogy tegyék meg az észrevételeiket. Britt-Marie start. Köszönöm. Én kezdem a hozzászólások sorát. Először Jensre reagálnék. Ő azt kérte, hogy világítsuk meg, hogy mi a munkánk legfontosabb, pont, nem, legfontosabb része. Ez nem más, mint hogy bevonjuk a fiatalokat, és megosszuk velük tapasztalatainkat helyi és regionális szinten a balti tengeri térség teljes területén. De a jövőben ez akár kiterjedhet más makrorégiókra is. Tehát a Duna térségével is kapcsolatban vagyunk, és próbáljuk kidolgozni azt, hogy hogyan tudunk velük együttműködni. És szeretném azt is elmondani, hogy a zászlós hajó kezdeményezést lengyel és svéd oldalról is támogatják országos szinten. és reméljük, hogy ki tudunk alakítani egy nemek közti egyensúlyt a Balti-tengeri régióban. Ami pedig az oktatást illeti, erről is beszéltünk, és elhangzott egy olyan kérdés, hogy mennyire fontos az, hogy minden tematikus területen, ami az Európa 2020, illetve a Balti tengeri stratégiában szerepel, annak következményeképp mennyire fontos ez a négy tengelyű stratégia, tehát az állami és a helyi hatóságokat is be kell vonni, ez pedig az oktatásra is kiterjed. Tehát egészen az egyetemi szintig be kell vonni a pedagógusokat is a, a nemek közti egyenlőség kérdésének az oktatásába mind a lányoknak, mind pedig a fiúknak, amikor felnőnek és az iskola rendszerben részt vesznek, lehetőséget kell adni, hogy szabadon megválasszák, mit kívánnak tanulni, független attól, hogy fiúnak vagy lánynak születtek. Tehát az oktatási rendszerben is meg kell jelennie ennek a nemi stratégiának. Mint statisztikai szakértőként szeretnék visszatérni néhány ilyen kérdésre. A fizetett, illetve a nem fizetett munka kérdése. Mit jelent ez pontosan? Itt arról van szó, hogy valaki a munkaerőpiacon dolgozik és fizetést kap, vagy a javadalmazás nélküli munka, tehát az otthoni munka. És itt valóban eltérés mutatkozik a férfiak és nők megoszlásában. Tehát Európában a sokkal többet dolgoznak a nők az otthon falai között fizetés nélkül, és ez a költségvetésben is megjelenik. Az Unió összes országában ez megmutatkozik a költségvetésben, és ezt nagyon jól össze is tudjuk hasonlítani. A 3R szabályjal kapcsolatban azt gondolom, hogy újra kell gondolni, újra kell elemezni a fizetett és nem fizetett munka viszonyát. Aztán pedig regisztrálni is kell azt. Ezt tesszük egyébként pontosan egy költségvetés meghatározásakor és értékelésekor. Végül pedig mindenkit be kell vonni, el kell érni, hogy a férfiak is részt vegyenek a házi munkában. Az elemzés azt az eredményt hozta ki, hogy minél inkább részt vesznek a férfiak a házi munkában, annál kiegyensúlyozottabbá válik az adott ország, és ezt Belgiumban is észrevettük. Kezdünk kilábalni a válságból, és ehhez arra is szükség van, hogy a nők bátrabban kilépjenek a munkaerőpiacra. Olyan munkahelyet kell nekik találni, amelyik megfelelő, és és preferenciális számukra. És a nőket ösztönözni kell arra, hogy olyan szakmákban is kipróbálják magukat, mint a technológia. Hiszen itt kétszer akkor az átlag fizetés, mint a balti országokban. Köszönöm. Uh, <clears throat> I'm sorry. Elnézést kérek, de angolul fogok válaszolni. mert ezen a nyelven hangzott el a kérdés is. Kurszki úrtól hallottuk, hogy nyugtalanítja őt az, hogy Európa az Adenaueri idők politikáját fogja követni. És hogyha ez megvalósul, akkor az tovább is terjedhet. Hadd jegyezzem meg azt, hogy Európa sokat változott azóta, és most már egy teljesen más Európában élünk. És a nők helyzete is egészen más lett a gazdaságban. Más törekvéseik vannak, és mi, és szeretnék a nők a munkát és a családi életet egyszerre megvalósítani. Szembe kell néznünk azzal, hogy ez egy létfontosságú elem mindazokban a stratégiákban, amelyekről beszéltünk. Ha új és intelligens, versenyképes Európát szeretnénk felépíteni, akkor ki kell használnunk a nők képességeit is. Ha ezeket nem aknázzuk ki, akkor elveszítjük az erőforrásaink egy részét, és így nem érhetjük el a 2020-ra kitűzött célokat sem. Tehát le kell vonnunk azt a tanulságot, hogy Európa már nem olyan, mint 40-50 éve volt. A demográfiai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy azok a nők, akiknek nincsen munkahelyük, azok gyermeket sem szülnek. Nagyon jó demográfiai tanulmányokat készített az OECD is, de más országokra vonatkozóan is vannak országos adatok. A 80-as évek közepe óta megváltozott ez a trend. Azelőtt olyan helyzetben voltunk, hogy a nők egyfajta tartalékot képeztek a munkaerőpiacon. Tehát amikor nem volt elég munkahely, akkor a nők inkább otthon maradtak és gyereket szültek. De ez most már nem így van. Azok a nők, akik nem találnak munkát, azok nem szülnek gyereket. És látunk olyan országokat, mint Svédország és más skandináv országok, ahol próbálnak politikai lépésekkel reagálni erre. Ez azt jelenti, hogy ők próbálják megteremteni a munka és a családi élet közötti egyensúlyt a nők és a férfiak számára egyaránt. Az Adenauer időszak politikája az volt, hogy a férfiak munkahelye biztos volt, és a nők támogatták őket a családi hátországgal otthonról észre kell vennünk, hogy megváltoztak már az alapfogalmak. És a balti-tengeri régióban is ehhez kell alkalmazkodnunk. Ez már egy egészen más megközelítést igényel. És hadd szóljak hozzá röviden a vállalkozói lét témájához. Mindenhol a munkahelyteremtés igen dinamikus szereplői ezek a vállalkozók, de hogyha csak azt jelentjük ki, hogy a női vállalkozó ugyanaz, mint a férfi vállalkozó, azzal nem jutunk sehova. Ugyanis a nőknek a családról és a gyermekekről is gondoskodniuk kell, és ez a vállalkozásra fordítható energiáját is elszívja. Tehát nem mondhatjuk, hogy a nőket ugyanazon a szinten kezeljük, mint a férfiakat. Például Lengyelországban, ha egy munkanélküli nő úgy dönt, hogy egy kis vállalkozást indít, akkor azt kockáztatja, hogy nem kap szabadságot, és nem kap olyan járadékokat, amelyek a munkanélküli program keretében megilletik. Tehát, hogyha egy vállalkozást indít, akkor azzal azt kockáztatja, hogy elveszíti a szociális védelmet, ami megilleti. Tehát alapvetően ezek azok a kérdések, amelyeket szerintem ez a projekt megpróbál megcélozni, és amelyeket próbálunk vitára bocsátani. Van empirikus tapasztalat is arra vonatkozóan, hogy az a modell, amelyben a nőket próbáljuk arra kényszeríteni, hogy otthon maradjanak és gyerekeket szülnek, csak azért, csak azzal, hogy szociális járandóságokat adunk nekik, és hagyományos rátpolitikát folytatunk, az egyszerűen nem működik. Egyszerűen azért, mert ennek nincsenek pozitív hatásai. Ez egy olyan politika, ami, amit drágán megfizetünk. Elnézést kérek, hogy lengyelre váltottam, de szerettem volna ezt lengyelül is elmondani. Azért, hogy biztosíthassuk a nőknek, hogy optimalizálni tudják a gyermekszülés kapcsán kapott kedvezményeket, arra ez a politika nem jó. Lengyelország megpróbált egy ilyen politikát bevezetni, és ez nem sikerült. Azt gondolom tehát, hogy előfordulhat, hogy itt az ideje, hogy megváltoztassuk ezt a munkamódszert, alkalmazzunk más megközelítést, vonjuk be a nőket is, és valóban támaszkodjunk rájuk. De nem csak felszínes módon vagy mesterségesen, itt nem arról van szó, hogy bárkit is, bárkire is ráerőltetjük, hogy bármit is tegyen, egy integrált megközelítést kell alkalmazni. Például a közlekedésben. Említették itt az autópálya példáját. És azt gondolom, hogy ide is be kell vezetni a nemek közti egyenlőség perspektíváját. Ez itt nem csupán felszínes intézkedés. Például, ha megnézzük a városi tömegközlekedést, ott két egymástól teljesen elkülönülő perspektíva jelenik meg. Az embereket be kell vonni a közösségi közlekedésbe is, mind a városban, mind pedig a térségekben. Azt gondolom, hogy egy ilyen megközelítés valódi segítséget nyújthat nekünk makroregionális szinten. Az egyes balti országok különböző tapasztalatait össze kell gyűjteni, és ez lehetővé teszi, hogy a helyi és nemzeti stratégiákat újra gondoljuk. és azt gondolom ideje lenne napirendre tűzni a lengyel régiókban is ezt a témát. Köszönöm szépen! Köszönjük! A kell most szeretném lezárni ezt a napirendi pontot, és most a tizedik napirendi pont következik. Ez egy eszmecsere lesz az Adriai és Jontengeri Európai Uniós Stratégiáról. Jelenleg az előkészületi szakaszban van ez a projekt, tehát a bizottság képviselőt kérném meg, hogy mutassa be ezt a stratégiát. Hello, thank you very much. Good afternoon, everybody. Good evening, everybody. Mindenkinek szép jó estét. Van egy PowerPoint-es előadásom, de megígérem, hogy rövid lesz. Áttekintést adok az új makroregionális stratégiáról, az Atre és Jontengeri Európai Unió stratégiáról, arról, hogy mik a következő lépések az új stratégiában. Mi az alapja ennek a stratégiának. Nagyon sok együttműködési kedvezményezés létezik. Itt, hagyj emeljem ki az Adriai Jón kezdeményezését és a fórumait, amelyet 2000-ben 8 ország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Horvátország, Olaszország, Montenegró, Szerbia és Szlovénia írtak alá. 14 uh, years now of uh, cooperation. Most már, majd hogy nem 14 év telt el, és most egy stabilizáció folyik ebben a konfliktus terhelt övezetben, és regionális, szociális és gazdasági fejlesztés céloz meg ez a stratégia. Ennek eredményeképpen az első konkrét lépés a tengeri stratégia volt, a földközi tengerre és a Jón tengerre, amelyet 2012. november 30-án fogadtak el. A 2012. december 14-i csúcs felhatalmazza a bizottságot, hogy új stratégiát dolgozzon ki ezekre a régiókra 2014 végére. Figyelembe véve ezt a felhatalmazást, ez alap feltétele volt az egész együttműködésnek, és a tanács a bizottságot már egy évvel ezelőtt, azelőtt is kérte, hogy készítsen egy stratégiát. Hagy mondja két szót erről az úgynevezett értékelésről, amelyet 2013 júniusában adtunk ki, a hozzáadott értékről. Ez azt mondja, hogy az új stratégiát csak akkor fontolgatunk, hogyha annak van valós hozzáadott értéke, és szükség van rá, tagállamok és harmadik országok közti együttműködés illetően, ha a geográfiai viszonyok ezt kívánják, ezen kívül szűk, reszabott, jól meghatározott célkitűzéseket fektet le. Tehát Hozzáadott érték és fókusz. Ez a két fő célpont. Persze, a részvevő országok futtatják a stratégiát, ezért fontos, <clears throat> hogy ezek az országok biztosítsák a futtatást és az elkötelezettséget a bizottság és a nemzeti hatóságok ezekben az országokban, a nyolc érintett országban négy pillért azonosítottak be a fejlesztésekre. Ezek kihívások és lehetőségek is. Tenger és hajózási növekedés, konnektivitás, közlekedés és energia, környezetvédelem, turizmus. Vannak összekötő kapcsok, a kapacitás építés, kutatásfejlesztés, innováció és KKV-k. A hajózási stratégia, tengeri stratégia egy pillére ennek a stratégiának, a többi aspektusát, amire kiterjed ez a terület is, pluszban vettük a stratégiába. 2013. szeptembere és múlt hétig egészen. Nyolc ország együttműködött, konzultáltak az országok, maguk az országok koordinálták ezt, mindig egy tagállam és egy nem EU-s tagállam vesz részt a konzultációban. Első pillér Görögország, Montenegro, második Olaszország, Szerbia, harmadik környezetvédelem, Szlovénia és Bosznia-Hercegovina, turizmus Horvátország és Albánia. Hagy tegyem hozzá, hogy nagyon sok hozzájárulást kaptunk, például a régiók bizottságától. Itt egy interregionális csoportot hoztak létre. Nagyon fontos munkát végeztek. Az egészbét fölkértük, és adtak is nekünk egy magyarázó véleményt. Tehát tényleg sok hozzájárulást kaptunk. Végül ezt a folyamatot egy nagy konferencia zárta le múlt héten a témban, február 6-án és 7-én, nagyon sikeres volt majdnem 900-an regisztráltak, de csak 650 résztvevőt tudtunk fogadni az egész régióból. Nagy politikai és média figyelmet kapott, Samaras miniszterelnök nyitotta meg, sok görög kormánytag is jelen volt, Hán és Damanáki biztosok is ott voltak, a DG régió futtatja ezt a programot, tehát nyilván érinti a tengeri stratégiát is. Az üzenet az volt, hogy ez lehetőség, ez a stratégia, hogy előre néztünk, változtassunk, kilábaljunk a válságból, és végül, de nem utolsó sorban, a négy ország a nyolcból nem EU-s tagország, és így az utolsó üzenet az, hogy ezek az országok támogathatják a nyugat-balkáni országok integrációját. Négy workshop volt a konferencián, megvitattuk a hatáskört, a témákat, az intézkedéseket. Most hol tartunk? Már lezártuk a tárgyalásokat, elemezzük a hozzájárulásokat és az adatokat, és most egy intézkedési tervet állítunk fel, egy pragmatikus stratégiát, közös kihívások, de ezek szűk értelemben véve. és kerestük a hozzáadott értekeket. Az általános célkitűzés az az, hogy a fenntartató gazdasági és szociális prosperitást, a növekedést és munkahelyteremtést támogassuk. De Emellett nagyon fontos szerepet játszik az EU integrációjában annak a négy országnak, amely nem EU-s tag. Röviden, a négy pillér. This is blue growth. Uh, it include... a kék növekedés. Mi tartozik ide? Akvakultúra és tengervédelem, Második a régió összekapcsolása, közlekedés, energia. Nyilván a tengeri közlekedés kiemelt fontosságú, <clears throat> de az intermodális közlekedés is. És az energiahálózatok összekapcsolása is. Úgy tűnik, ez kiemelten fontos. Harmadik pillér, a környezet, a tengeri élővilág védelme, de a földi habitát és a biodiverzitás védelme is. Aztán a turizmus. Aténban azt tanultuk, hogy ezek a témák kicsit változnak most, inkább eh, a termékek és szolgáltatások diversifikációja és kínálat. Aztán említettem a kapacitás építést, hiszen az érintett országokban ez még nem jól működik, és kutatásfejlesztés, ahogy mondtam, ez nem fontos. Mik a következő lépések? Júniusig a bizottság a közleményt megszövegezi, és az intézkedési tervet is. Az a cél, hogy a bizottság elfogadja ezeket június közepén, aztán a stratégiát átadjuk a tanácsnak, június végén, és a görög elnökség már felveszi ezt a most a napirendre, de továbbadják ezt a projektet az olasz elnökségnek egy ajánlással. És a tanács megkapja a mandátumot 2014 vége előtt. Aztán rögtön megkezdődik a végrehajtási időszak. Az utolsó diám a makroregionális stratégiáknak nincs külön pénzügyi kerete. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek erre alapok, közös célkitűzések érdekében a régióban kutatjuk fel az erőforrásokat. Tehát ezeket a stratégiákat az új programozási időszak célkitűzései közé veszük Köszönöm. Thank you. I, yes, Nikos Rizahelas. Köszönöm szépen, Nikos Rizahelas. Én néhány kérdést tennék fel, ha lehet. Ezek a pillérek, az a négy pillér, amit említett, hol kötődnek össze? Amikor az energiáról beszélünk, azt hogy lehet összeegyeztetni a környezet védelmével? Vagy csak földgázról van itt szó? Csak kőolaj és elektromos áramellátás összekapcsolásáról, vagy arról is, hogy megújuló energiaforrásokat kutassunk fel. Amikor a turizmusról van szó, ez hogy kötődik? A tengeri stratégiához új terv születik, és a legenergiahatékonyabb hajókat tünteti fel, amelyek megújuló energi, a forrásokkal futnak be a kikötőkbe, vagy nem, mert valahogy össze kell kötni ezeket a pilléreket, hiszen zöldebb beruházásokat szeretnénk, legalábbis a kohéziós alapok és a regionális fejlesztési alapok, mi zöldebbet szeretnénk látni. De attól tartok, mivel részt vettem néhány ülésen, hogy igen, régi iskolása megközelítésük, mindig csak például a nagy utas hajókról beszélnek, de hát ez nem igazán turizmus ezekben az országokban, vagy aztán az egyensúlyt illetően. Hogyan veszik figyelembe azt, hogy a Baltikumból például a tapasztalatokat át lehetne venni a földközi tenger és a Jón tenger térségébe. Hogyan teszik ezt meg. A Baltikum például jelenleg egy földgázhálózatot hoz létre, az úgynevezett LNG hálózatot. Mi is belegondolunk ebbe, hiszen ez megvan a mi övezetünkben is. Nem tudom, ha ez így nem megy, akkor vannak, akik arról beszélnek, hogy fejlesztés, vannak, akik környezetvédelem, de régi iskolása megközelítés. Milyen kikötőket köszünk össze? Az a cél, hogy évente egyszer-kétszer befutó hatalmas hajók, amik sok utast visznek, befuthassanak a kikötőbe, vagy ökológiailag kifizetődő helyi turizmust, zöldet turizmust támogatunk. Én attól tartok, hogy ez a megbeszélés, ez nagyon korlátozott megbeszélés. Mi támogatjuk ugyan a makroregionális stratégiát, de szerintem egy 10-20 évvel le vannak maradva a gondolatmenetüket illetően. Már beszéltünk erről. Um, uh, any other comments? Van-e más észrevétel? Akkor átadom a szót, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen az észrevételt. Lehet, hogy átadom majd a kollégának a szót, aki az idegenforgalom ügyében közelebbről követte a részleteket. Hadd reagáljak én is arra, amit mondott. Ez a harmadik makroregionális stratégia, és ebben a konkrét esetben abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy az előző kettő makroregionális stratégia eredményére építhetünk. És ezt meg is tesszük, felhasználjuk a tapasztalatokat, okulunk a tanulságokból, elkerüljük a hibákat. Korlátozott témakörre koncentrálunk, és a Baltikum stratégiájából ez volt az egyik nagy tanulság. Ki kell alakítani a prioritást képviselő területeket. Ott meglehetősen nagy számról van szó, illetve a Duna regionális stratégiára is ez érvényes. És így alakul ki a stratégia tartalma. Említett az energiát a fenntarthatóság, én nem úgy említem ezt, hogy ez egy horizontális témakör lenne, mert tulajdonképpen egyféleképpen ez nyilvánvaló. Egy kicsit láthatóbbá kellene tennünk, tehát a stratégia a fenntartható idegenforgalmat segíti elő. És a környezetvédelem, a környezetminőség az egyik pillére ennek a nemzeti hatóságokkal, illetve az érintettekkel is így egyeztetjük ezeket a kérdéseket, hiszen az érintettekkel, a helyben lakókkal ezt hosszasan egyeztetjük. Megvizsgáljuk, hogy nemzeti szinten mit lehet továbbra is hatékonyan elvégezni, és az maradjon is ott. A makroregionális stratégia hozzáadott értéke abban kellene, hogy megvalósuljon, hogy olyan kihívásokat, illetve lehetőségeket használunk ki, amelyeket az országok közötti együttműködés tesz jobban kiaknázhatóvá. Az energia ügyben szeretnék konkrétan reagálni a kérdésre, legalábbis kezdetben a hálózatok összekapcsolására összpontosítottunk. Tehát az országok, a régió országainak a hálózatait szerettük volna határon átnyúló jelleggel összekapcsolni. Az derült ki, hogy a zöld energia terület fejlesztése, és nem vagyok ennek szakértője, csak azt mondom, amit megtudtam a téma szakértőjétől a résztvevő országokból. Az alternatív energiákat akkor érdemes fejleszteni a régió országaiban, hogyha összes kapcsolhatjuk a hálózatokat. Tehát akkor lehet az alternatív energiatermelés valóban hatékony. Ezt, erről értesültem tőlük. Tehát itt alapvetően elektromos áram, hálózatok összekapcsolása, illetve a csővezetékek összekapcsolása is felmerül. A turizmust, illetően mi nem nagy új infrastruktúrákat szeretnénk kialakítani, hanem a fő cél, hogy felhasználjuk a meglévő regionális infrastruktúrát, jobban hasznosítsuk azt, ami már megvan. Tehát az országok közötti koordináció és együttműködés az infrastruktúra jobb kihasználását és a hatékonyabb tervezést is elősegíti. Az idegenforgalomban a minőség szerepel a központban, és a turizmus irányítás, és ezt célozza. Együttműködés alakuljunk az országok között, legyenek hozzáférhetők a szolgáltatások az országok összehangoltan működjenek. És az idegenforgalmi kínálatuk valóban jelentsen piaci lehetőséget számukra. És most megegyék meg, hogy lassan átadjam a szót a kollégának, aki majd az idegenforgalom részleteről szól, de előtte még hadd mondjam el, hogy nem az a szándékunk, hogy régi típusú tervgazdálkodást végezzünk felülről lefelé, hanem éppen fordítva az ország igényeinek, illetve a régió igényeinek megfelelve áll össze a terv. És az országok nagyon határozottan azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy segítse számukra a makroregionális terv összeállítását. És mi ezt is tesszük. A legtöbb érintettet meghallgatjuk, a legszélesebb kört. Az utóbbi hónapokban ezt bizonyítottuk is, illetve Aténban szintén. Tehát minél innovatívabbak igyekszünk lenni, és építünk a többi makroregionális stratégia tapasztalataira. És most Joannának adom át a szót, kérem, hogy röviden egészítsen ki. Nem sokat szeretnék kiegészítésképpen elmondani, csak annyit tulajdonképpen, hogy Szorosan együttműködünk a többi főigazgatósággal, főképp a környezetvédelmi főigazgatósággal, tehát minden pillér területén felmérjük, hogy mi az álláspontja a többi főigazgatóságnak. És támaszkodunk a többi makroregionális stratégiának az eredményére. Szeretnénk egy zöld, környezetbarát helyzetet kialakítani minden pillér területén pontosan úgy, ahogy ön is említette. Tehát mi egyetértünk messze menőkig ezzel az állásponttal, és konkrétan az idegenforgalmat illetően nem nagy infrastruktúrákat, nem fehér elefántokat szeretnénk építeni, hanem fenntartható idegenforgalmat szeretnénk kialakítani, hogy ebből konkrét ajánlatok, termékek legyenek, és ezt célozza az intézkedési termünk, illetve a környezetbarátok igyekszünk lenni, semmi további kiegészítésem nincs. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor, ha jól értem, lezárhatjuk ezt a napi rendi pontunkat. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a koordinátorok ülésén a napi rendi pontokat írásbeli eljárásban fogjuk majd lerendezni. Tehát most nem lesz koordinátorok küldése, aztán az egyebek között tájékoztatom önöket, hogy február 24-én hétfőn lesz egy egésznapos ülésünk Strasbourgban. Ez egy nagyon fontos rövid ülés lesz, mert a több éves pénzügyi keret szavazására kell felkészülnünk, úgyhogy ezennel az ülésünket berekeztem. megtettem. Igen, akkor köszönöm szépen viszontlátásra.